Voilà, je vous propose de, de commencer. Et donc on commence par euh, un vote, donc on a un... Kedves kollégák, euh, szavazással kezdünk. Egyetlen szavazás lesz, euh, úgyhogy mindenkit euh, kérek, hogy foglaljon helyet. attaquer, donc c'est le vote sur la cohésion euh, territoriale. Donc je commence. Területi kohézióról szóló szavazás, jelentésről szóló szavazás következik, úgyhogy kezdjük el. A Lenác úr is helyet foglal. Meneer Lenárc. Meneer Lennart, dat is tijd om te voten, hè? om te stemmen. <laughs> Oké, okay, je propose de commencer. Akkor kezdjük a hetes kompromisszummal. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es módosítás, három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, nem, ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Első részt ellenőrizzük. Egyre többen szavaztak a néppártól. Elfogadtuk. Második rész. Oka fogyott. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as, két részben, első rész, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész okafogyott. Akkor a hatos kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva, 49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt most ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23-21 ellenében harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 77-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. électronique, c'est malheureusement... Hát az elektromos szava, elektronikus szavazás így néz ki. No es votación, no es votación electrónica. Nincs, nincs elektronikus szavazás, ez nem az. Presidente, no es una votación. E- Elnök úr, ez nem elektronikus szavazás, hanem gépi ellenőrzés. Úgyhogy kérem szépen, vegyék figyelembe azt, hogy egy olyan képviselő, aki jelen van a teremben, szavaz. I'm sorry, but we voted. It wasn't clear. Szavaztunk, nem volt világos, kértük az ellenőrzést a kedves képviselőnek oda kellene figyelni, és előkészülni erre. Túl késő, ellenőriztük, lement a szavazás. Elnézést, én vagyok itt az elnök, úgyhogy elutasítottuk. 83-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás? E, elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Ellenőrizzük a 16-ost, 16-os. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva, következik a négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Záró szavazás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. C'est con quand ça joue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 tanulmány bemutatása következik a menekültek beilleszkedése Görögországban, Magyarországon és Olaszországban. Azonnal meg is adom a szót Manuela Szemeknek negyed órára, hogy bemutassa ezt a, ezt a tanulmányt. Many thanks, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. a legutóbbi politikai fejlemények áttekintését fogom ebben a tanulmányban bemutatni. A fogadás és integrációs politika Olaszországban, Görögországban és Magyarországon. A lényeg ennek az egésznek az volt, hogy megnézzük, hogy mi történt az elmúlt három évben, e, milyen hatások születtek, milyen mozgások voltak, és milyen politikákat fogadtak el ezekben az országokban, mik voltak a kihívások. Az európai e, a e, finanszírozás szerepét is megnéztük, és azt is, hogy ez a közvéleményt hogyan milyen hatással volt a közvéleményre, a menekültek és a menedékesek beáramlása, migránsok beáramlása. Három ország jelentés készült, ország szakértők részvételével. Mikrofont nem halljuk sajnos, mikrofont kérünk. Okay. So I came here as a Hungarian. Magyar képviselőként jöttem ide, hogy meghallgassam ezt a jelentést. Nagyon érdekel ez engem, hogy mi van ebben a jelentésben. Elnök úr, kérem, hogy egy kis, legyen szíves egy kis rendet teremteni, olyan, mint hogyha az emberek itt kaszinóznának, beszélgetnek, nagyon nagy a hangzavart, és nem tudok odafigyelni arra, amit a tanulmány készítői mondanak. Kérem a kollégákat, kérje meg, hogy menjenek ki a kávézóba és ott folytassák a beszélgetést, és akiket pedig érdekel a jelentés, azok hadd figyeljenek oda. Ezt teszik a kollégák, mondja az elnök, tessék, asszonyom, öné a szó. Nos, röviden, mivel csak 10-15 percen van, az összehasonlító jelentés fő eredményeit fogom bemutatni, illetve az ország jelentést is kitérek majd, ami egyébként megtalálható a weboldalon. Először is, ami a beáramlást illeti, ez a három ország ezen három országban voltak hasonlóságok, ami a migrációs utakat illeti, migrációs utakon való elfoglalt helyüket illeti, de nagyon különböző a megközelítésük, ami a migránsok fogadását illeti. 2015-ben mind a három ország a beáramlás nagy növekedésével találta szembe magát, ami nem volt, amire nem számítottak, és emellett ez, ez, ezek az országok nem jelen, rendelkeztek nagy tapasztalattal a e, menedékesek, illetve menekültek fogadására és integrálására vonatkozóan. És e, ezek e, érkezési és tranzitországok általában nem destinációs országok. Ezekbe az országokba érkező menekülők általában tovább akarnak menni nyugati vagy északi országokba. Azt is látjuk, hogy ezek az országok, ezekben az országokban nagyon magas és egyre növekvő az elutasítási eh, arány, az első eh, szintű kérelmek esetében. Nézzük meg eh, ezeket az országokat egyesével. Amit eh, eddig elmondtam, ezek voltak a fő hasonlóságok, de persze vannak különbségek is. Mm, mm, Görögország a fő érkezési pont a keleti mediterrán útvonalon 2016-ban és 2017-ben ez volt az első EU-s országok között volt, ami azt illeti, hogy hány menedékkérelmet nyújtottak be, a ország lakosságához képest ez kétszer annyi volt, mint az EU-s 28-as átlag. Sokkal magasabb volt itt a nők aránya és a kiskorúak aránya, mint az EU átlag. A kiskorúak és a nők aránya is majdnem 40 százalék, az európai átlag 32 százalék, és ez azt mutatja, hogy a legtöbb érkező Szíriából eh, érkezett, és ezek főleg családok voltak, tehát családok érkeztek 2016-ban eh, ide. És ezért a kísérlet nélkül érkező fiatalok kisebb részt tesznek ki az EU28 átlagához hasonlítva 12% itt, és 15,9% az EU átlag. Az elismerési arány eh, eh, nagyon alacsony, 2016-ban kevesebb, mint 24% eh, volt ez, az EU-ban ez majdnem 61%, tehát az EU átlag. Magyarország a belépési pontja volt, volt a nyugat-balkáni útvonalnak, 2015-ben volt a, a menedék kérelem benyújtási csúcs év. Magyarországra érkezett a legnagyobb számú menekült az EU-s tagállamok közül. Az egész EU-s menedék érkezés, vagy menekült érkezés 14%-a Magyarországra érkezett, és nagyon nagy számú nagyon nagy számú kéremet nyújtottak be, lakosság számra vetítve, ezer lakosonként 18 kéremet, ez a legmagasabb volt Európában. Ezután Magyarország lezárta a határait, és 2016 után csökkent a menedékkérelmek száma. 177 ezerről 29 ezerre és nagyon nagy változás jelentett ez. A legnagyobb csoport Afganisztánból és Szíriából érkezett, főleg fiatal férfiak. Tehát ez egy más összetétel, mint Görögországban volt. Magyarország 2016-ban a legalacsonyabb elismerési arányt mutatta, 8,4% volt ez. Az EU átlag 60,8% volt. Olaszország. Egyébként csak egy kicsit más, mint a másik kettő. Ez a fő belépési pont a köz, közép-mediterrán útvonalon. Az érkezések csúcsa 2016-2017-ben volt főleg. Ez a második ország Németország után, ami a benyújtott menedékkérelmeket illeti ez nem lakosság számra vetítve, hanem abszolút számba, hiszen Olaszország sokkal nagyobb, mint Magyarország vagy Görögország, és ráadásul ez volt az az ország, ahova a legtöbb kísérlet nélkül érkező fiatal korú érkezett. Legtöbb menedékkérő afrikai, főleg nigériai, és sokkal inkább, mint a másik két országban, ezek fiatal felnőttek, és 80%-uk 18-34 év között van, és 85%-uk férfi. Emlékeznek, Görögországban majdnem 40% nő volt, tehát ez egy teljesen más összetétel. Az általános, vagy az, az átlag elismerési arány 2016-ban magasabb volt, mint a másik két országban, 39,4%, de még mindig sokkal alacsonyabb, mint az EU-s átlag. hogyan alakult a fogadási és integrációs politika. Az első dolog, amire emlékeznünk kell, az az, hogy a három, ez a három ország, ez főleg érkezési ország. A legtöbb beruházás a fogadásra ment, és nem az integrációra. És a megközelítés eléggé sokszínű volt a három országban, főleg Olaszországban, kicsit Görögországban is, próbálták javítani a fogadás és integrációs rendszert, a szolgáltatásokat, facilitásokat kibővítik, egyszerűsíteni az elismerési eljárásokat, hogy felgyorsítsák az, a folyamatot, és a menedékkérők, hogyha menekültként elismerik őket, akkor kezdhetnek a munkát keresni és integrálódni minél gyorsabban. És emellett főleg Olaszországban megváltoztatják a megközelítést, és jobb, sokkal jobban megpróbálják bevonni a régiókat és a helyi önkormányzatokat. Tehát nagyobb mértékben bevonják a helyhatóságokat. Uh, policies. Hunger... Magyarország teljesen más megközelítést választott a 2015-ös nagy hullám után Magyarországon volt a legtöbb menekült 2015-ben, ezután Magyarország lezárta határait, kerítést épített, és az állami támogatást is nagymértékben csökkentette. Tehát a integrációs és befogadási intézkedéseket, illetve eljárásokat az NGO-k végezték. Nemzetközi összehasonlításban az integrációs politika, ez egy kicsit régi adat, de reprezentatív, tehát 2014-ben Olaszországban az EU 28 átlaga fölött volt, míg Magyarország az EU átlag alatt voltak. Azonban vannak problémák, az integrációs intézkedésekkel, ezek pedig főleg arra annak tudhatók be, hogy ezeknek az országoknak kevés a tapasztalata, főleg Magyarországnak, de Olaszországnak sincs sok tapasztalata abban, hogy hogyan kezeljék a nagyszámú menekültet. A regisztrációs eljárások nagyon hosszadalmasak, Hát az óriási menekült áradat miatt. Az adminisztrációs intézkedések nagyon lassúak a regisztrációs előtt. Ezek az országok, főleg Görögország, de Olaszország is gyenge adminisztrációs kapacitásokkal rendelkezik, és nem igazán van eh, koordináció az érintett szolgálatok között, amelyek a menedékérők és a menekültek helyzetével foglalkoznak. Egy jelentős probléma az, hogy kevés a hely, kevés a lakhatási lehetőség a menedékérők és a menekültek számára. Nagyon keveset fordítanak a munkaerőpiaci integrációjukra. Görögország és Olaszország volt az a két ország, amelyet nagyon keményen érintett a gazdasági és pénzügyi válság, tehát a munkaerőpiaci helyzet nagyon rossz az egész lakosság számára, ez pedig sok nagymértékben megnehezíti az integrációt. A finanszírozás hiánya is egy további probléma, és ez is növeli a menekültek és a menedékkérők elleni negatív érzéseket. Megnéztük azt is, hogy milyen költségei vannak a befogadási és integrációs politikának. Elmondhatjuk ebben a tekintetben, hogy ezek az országok a menedékérők és a menekültek befogadásának a rövid távú költségei magasak, azonban a, az integrációjukra szánt összegek alacsonyabbak, mint a menedékérők menekültek célországaiban. Vannak becslések a nemzetközi valuta alap részéről, hogy a rövidtávú költségek nagymértékben megemelkedtek Olaszországban és Görögországban, de Magyarországon az EU átlag maradnak a rövid távon menedkültekre szánt költségek is. A finanszírozásnál maradva a integrációs alap, az AMIF, az elsődleges EU forrás, amit felhasználnak, Olaszország és Görögország ezt használja. Magyarországon ezt főleg oktatásra, nyelvtanulásra, szociális befogadási intézkedésekre szánják illetve a menekültek elismerésére. Görögországban eh, problémák voltak eh, ezen alapok felhasználásával. Görögországban most kezdik ezeket az alapokat eh, alkalmazni a menekültek, menedékkérők integrációjára és befogadására. Az Európai Szociális Alap, az Európai Strukturális és Beruházási Alap is tartalmaz menekültek, menekültek integrációjára való összegeket. az, ami az Európai Szociális Alapot illeti, ez nem kifejezetten menedékkérőkre, illetve menekültekre jött létre, de vannak olyan intézkedései, amelyek ezeknek az embereknek kedvezhetnek. Már korábban is azt feltételeztem, hogy ezekben az országokban vannak problémák a menekültekkel és a menedékesekkel kapcsolatos közgondolkodással kapcsolatban. A probléma az, hogy kis határmenti területeket aránytalanul érint ez a probléma Olaszországban, kis szigeteket, Görögországokban mindig, majdnem mindig szigeteket, Németországban, Magyarországon pedig a szerb határa koncentrálódik ez a probléma. Tehát olyan nagyszámú érkezés van kis területen, ez ez erősíti a migráns ellenes gondolkodást egyes országokban, és hát az migráció ellenes és Európa ellenes mozgalmakat ez mozgósított. A negatív érzésekkel rendelkező válaszadók az Euróbarométer adatai szerint 2017 második felében, tehát a negatív érzéssel rendelkezők magasabb számban vannak jelen. Magyarországon 81 70 Görögországban és 69 Olaszországban. És valószínűleg Olaszországban a negatív érzésűek aránya emelkedik. A politikai vélemény és a társadalmi megítélés is romlik, a szociális társadalmi kohézió és a politikai klíma tekintetében a negatív érzéseknek eléggé káros hatása van. A közvélemény ebben a három országban úgy véli, nagy többségben, hogy egyedül hagyták őket azzal, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. Ezen kívül egyre többen igényelnek egy közös európai migrációs politikát, a felelősség jobb megosztását. Végezetül pedig, ami a jövő politikai kihívásait illeti, mindenképpen szükséges a határmenti nyomást csökkenteni, ezen kívül a menedékkérők és menekültek igazságosabb elosztása is feladat, ezen kívül meg kell találni ennek a lehetőségét, hogy az országoknak segítsünk, hogy hatékony intézkedéseket foganatosítsanak, és hogy az aránytalanságokat csökkentsék. Az is egy probléma, hogy hogyan lehet a migráció ellenes attitűdöket csökkenteni, illetve ellenük hatni, úgyhogy a helyhatóságokat bevonjuk, illetve a magánszektort az integrációs intézkedésekbe. Néhány politikai ajánlást szeretnék még elmondani, tehát nagyobb összehangolás és együttműködés szükséges az európai intézmények és a tagállamok között. Az európai intézményeknek nagyobb szerepet kell vállalni abban, hogy igazságosabban osszák el a menedékkérőket az európai országokban. Egy hatékonyabb, többszintes kormányzás szükséges, a tehermegosztás tekintetében, tehát helyhatósági, állami, regionális megosztás, és itt a jó gyakorlatok átvétele is nagyon fontos, illetve a kapacitás építések kell összefüggő tapasztalatok. Az integráció költségeinek a megosztása, ezen kívül a tudatosító intézkedések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkenjenek a negatív érzések. Ezen kívül nagyon fontos a nemzeti és helyi szintű adatok gyűjtése. Most pedig eh, ez lett volna az utolsó mondatom, és örülök, hogyha válaszolhatok kérdéseikre. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, Szemek asszony. Most eh, a néppárt. Kósa úr, ön fog hozzászólni a néppárt részéről? Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm a tanulmánykészítőknek az előadását is. Először is azzal kezdeném, hogy én egy olyan országból érkeztem, amelyik érintett ebben a tanulmányban, Magyarországról. A tanulmányban vannak olyan megjegyzések, amelyek talán egy kicsit sérelmezhetőek, mert negatív minősítő jelzőket tesz, és ez nem segíti a mostani vitát azzal, hogy rávilágítson néhány kérdés, ami nagyon fontos, és amit szóba hoztak. Az első, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, az, hogy a fogalmakat tisztázzuk. Bevándorló, menedékkérő, illegális bevándorló, gazdasági bevándorló, rengeteg fogalom van a használatban, és nem szabad keverni ezeket. Magyarország számára, és magam itt az Európai Parlamentben folyamatosan hangsúlyozom, nagyon fontos különbséget tenni az egyes kategóriák között és nekünk, Európai Uniós politikusoknak és Magyarországnak, úgy, mint a többi EU-s tagállamnak, kötelessége segíteni azokat az embereket, akik jogosan kérnek menedéket és oltalmat a nemzetközi egyezmények értelmében. A magyar migrációs politika a külső határoknak a védelmén alapul. Elhangzott, hogy Magyarország eléggé kis ország, ugye úgynevezett integrációs költség, költség, integrációs költségekre, alacsonyabb a többi országhoz képest, viszont szeretném azért hangsúlyozni, hogy Magyarország egyedül saját maga finanszírozta a kerítésnek a felépítését azt, hogy szabályozott körülmények között történjen meg a, a migráció, és ez 880 millió euróba került Magyarországnak. Ebben az Európai Unió mai napig nem vállalt szolidaritást. Ezzel segítjük a többi országot is, hogy csökkentsük ezt a migrációs nyomást. Létrehoztuk, és ezzel hangsúlyoznom, hogy a a jó szándékú bevándorlást és migrációt a, jó, ez támog, hát a jogszabályban, jogszabályban jogszabályoknak megfelelően történjön a bevándorlás, tehát megfelelő keretek között és szabályszerűen lépjenek be az ország területére, és kérjenek menedéket az, a személyek. És ezért szeretném kérdezni, hogy nagyon érdekesnek találom, hogy Görögország ugye közelebb van Közép-Kelet-Ázsiához, és kevesebb számban adtak be kérelmet, mint Közép-Európában lévő Magyarországon. Tehát átugrották Görögországot? Vagy, tehát Görögország előbb van, mint Magyarország? Tehát az egyik lehetséges megoldás az, hogy az első kérés, ugye azt nem Görögországba adtak le az a személyek, hanem Magyarországon adták le. Tehát azért ezt érdemes tisztázni. A migráció egy hosszú távú kihívás, hosszú távú megoldások szükségesek hozzá. Nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot ellenőrzés alatt tartsuk, tartsa az Európai Unió nekem és Magyarországnak, és én szerintem minden munkatársamnak meggyőzése kell, hogy legyen, hogy valóban védelem kell védelmet kell biztosítani az integrációs szolgáltatásokban. A bevándorlásban viszont valamilyen más formában. Végezetül, amivel a tanulmány egyáltalán nem foglalkozik, hogy Magyarország, és nekem is meggyőződésem ez, hogy ahol a probléma keletkezik, ott kell segíteni. Ott kell megszüntetni azokat az okokat, ami miatt elkezdődött a migráció és Magyarország a V4 országok közül, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország együtt rengeteg pénzt fektetett be azokba az országokba, ahonnan érkeznek a menekültek azért, hogy bővítsék a gazdasági lehetőségeket, az oktatás bővüljön, hogy maradjanak és ne induljanak el. Legvégül három megjegyzést szeretnék tenni, hogy a vita nem fejeződött be az Európai Unión belül, de fontos, hogy a szolidaritás az rugalmas legyen. Nem egyetlen megoldás van a menekültek kötelező áttelepítésekét, hanem igenis lehessen a tagállamoknak választani bizonyos megoldások között, és ezzel együtt hatékonyabban tudja kezelni ezt a kérdést. Egy legutolsó megjegyzés részemről, hogy nem azt mondom, hogy megdöbbentett, de felhívta a figyelmemet, hogy a fiatalok, ki, fiatalok kiugró magas száma az adatok között, a fiatalok és gyerekek. Nagyon sok hiteles forrásból tudjuk, hogy valójában ezek nem is fiatalok a gyerekek voltak, hanem az adatokkal éltek vissza azért, hogy megkapják a bevándorlás lehetőségét. Összességében én úgy gondolom, hogy nekünk nagyon fontos tisztázni, hogy szabályozott keretek között történje meg a, a bevándorlás, a külső határoknak a, a védelme megerősítése, és a helyben segítés a probléma megoldására, hogy maradjanak ott, és azok a személyek, akik valóban jogosultak a védelmünkre, azok valóban kapjanak meg mindent, amit a nemzetközi szerződés, amire a nemzetközi szerződés kötelez minket. Köszönöm szépen. A szocialistáktól nem látok senkit. Kedves Ambon úr nincs itt. Robert. Elnézést. Benni fejű nem láttam. Rosfor úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért, ezért a tanulmányért. Nagyon érdekes dolgokat hallottuk. Egy kérdést szeretnék feltenni, és lenne két-három észrevételem is. Első kérdésem. Ugye hallgattunk, hallottunk adatokat arról, hogy mi mennyibe került. Erről van pontosabb adat. Mennyibe kerül befogadni a menekülteket, ehhez mennyivel járult hozzá az EU, és mi az, ami az egy, amit a tagállamok kellett, hogy megfizessenek? Olaszországban Olaszország 85%-ot állt, az EU pedig 15%-ot. Szeretném tudni, hogy a többi két államban, ahol ugye a költségek kérdése folytonosan fölmerül. Tehát a másik két országról van-e ilyen adatuk? Ez nagyon érdekes lenne, engem legalábbis érdekelne. Mi az EU felelőssége, vagy felelőtlensége ebben a kérdésben. Mindjárt kifejtem, hogy mit gondolok az integrációról, de a menekültek befogadásával kapcsolatban azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy a befogadás, amikor megérkezik, megérkezik egy-egy menekült, az tényleg, a, tényleg egy felelősségteljes dolog, önök, az önök tanulmánya egy olyan országokról szólt általában, amelyek befogadó országok. Bár vannak olyan, vannak olyan esetek, amikor tovább mennek a menekültek. Nos, beszélt a tanulmány a közvéleményről is. Szerintem a közvéleménynek alapvetően igaza van. Ezek olyan témák, amikkel mindenképpen foglalkozni kell, és nekünk, mint képviselőknek foglalkoznunk kell azzal, hogy mit gondolnak az emberek. Az imént a magyar kolléga beszélt valamiről. Ugye a közvéleményen az az egyik gond, hogy, vagy nehézség, hogy nem tudjuk, hogy a menekültek érkezéséről beszélünk-e, vagy arról, hogy amikor megvizsgálják, elbírálják a menekült kérelmet, akkor ezt elfogadják-e vagy sem, beszél, vagy arról beszélünk-e, hogy mennyire integrálódnak a menekültek, vagy általában a menekültek egész halmazáról beszélünk. Ezeket összekeveri eléggé a közvélemény. A közvélemény azt látja, hogy létezik egy jelenség, amit úgy hívnak, hogy, immig, hogy, hogy bevándorlás, egy immigráció, és ezt nem tudjuk megfelelően kezelni. Ami pedig a menekülteket illeti, itt egy értékrendszerről van szó, az Európai Unió értékrendszerét tiszteletben kell tartani, itt ez egy másik típusú kérdés. Itt nagyon fontos az egyensúly, milyen személyek hányan fognak beér, megérkezni egy országba, mennyire tudnak ők beilleszkedni egy-egy országba. A tanulmány összefoglalóját olvastam én franciául, és az utolsó mondat itt az, hogy a kollektív szemléletet kell mindenképpen elősegíteni, és az integrációt elősegíteni. Szerintem nem erről van most leginkább szó. A menekültek kérdése szerintem igazából ettől valamilyen módon eltér. Tudjuk, hogy ez egy nagyon bonyolult téma, itt az Európai Unión belül is sokat beszélünk erről, vitatkozunk. A menekültek befogadása, az integrációjuk, ennek finanszírozása. Nem tudom, hogy ugyanolyan nagyságrendű költsége, mint egy kerítés felállítása. És ugye beszéltünk az Európai Unió pénzügyi szolidaritásáról, nem biztos, hogy itt két egyforma nagyságrendet hasonlítunk össze. Egyébként pedig egyetértek azzal, hogy, és szerintem sokan valóban ezt gondolják, tehát jó lenne, hogyha megpróbálnánk preventív módon fellépni, de teljesen máshogy kell a menekültekhez, mint a migránsokhoz vonatkozni. Amikor menekültekről van szó, akkor de amikor bevándorlókról van szó, akkor a, gaz, akkor a gazdasági fejlődés kéne segíteni, viszont amikor menekültekről van szó, akkor ugye szintén más problémák merülnek föl a származási országban, ezek általában nagyon bonyolult probléma együttesek. Az első kérdésem ugye a költségekről szól, a második kérdésem pedig arról szólna, hogy ebben a három országban A menekültek befogadásával kapcsolatban az érkezők integrációja, avagy a menekültek, akik már megkapták a státusz ezeknek az integrációjával kapcsolatban, milyen pontos szakpolitikák alakultak ki, illetve milyen lehetőségük van ezeknek az embereknek arra, hogy hazatérjenek, Egyébként előfordul az, hogy egy olyan származási országból érkeztek ezek az emberek, ahol most nagyon komoly válság van, de egy idő múlva ez már elmúlhat. Sokszor nagyon masszív destrukciót élnek meg ezek az országok, de elképzelhető, hogy egy nap, amikor megszűnik ez a helyzet, akkor visszatérnek a menekültek. Erre kidolgoztak-e már valamilyen stratégiát? Tehát elképzelhető az, hogy ezeknek a személyeknek a helyzete a származási országban megváltozna. Köszönöm szépen, Beni úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a Policy Departmentnek ezt a tanulmányt, köszönöm, hogy ma ezt bemutatták, ezt a tanulmányt. Elnézést, egy másik ülésen is ott kellett ma lennem délután, úgyhogy késve érkeztem, de a szöveget ismerem, úgyhogy Köszönöm a munkát. Lenne néhány észrevételem. Egyértelmű, hogy a menekültek integrálása társadalmunkban egy nagyon fontos téma. A helyzet még mindig elég súlyos. Folytonos politikai elkötelezettségre van szükség a legmagasabb szinten. Például az európai menekültügyi reformcsomag véglegesítésénél tartunk. És miután az MFF-ről is mostanában beszélünk, hogyha ennek a menekültügyi programnak vagy csomagnak nem, ehhez nem rendelnék megfelelő összegeket, vagy egyáltalán jelentőséget, az nagyon nagy hiba lenne. Beszélt arról, hogy a munkaerőpiacon mennyire vannak jelen ezek az emberek, a bevándorlók. Beszélt arról, hogy miután nincsenek hosszú távú stratégiák, vagy nem elég hosszú távú stratégia van, ezért sokkal inkább a befogadáson van a hangsúly, nem az integráció. Beszélt arról, hogy milyen nehézségekkel küzdenek ezek az országok. Beszélt Magyarországról, és ugye egészen más stratégia van Görögországnak és Olaszországnak. Egyértelmű, hogy európai rendszert kell kialakítani. Nem szabad, hogy ez tagállami hatáskör legyen tudván, hogy milyen fontos kérdések forognak kockán, itt emberek életéről van szó, és véleményem szerint ez egyértelműen EU-s szempontból is nagyon fontos kérdés, és ez nem szabad, hogy tagállami hatáskör legyen. Az is nyilvánvaló, hogy ezekben az országokban a befogadó és integrációs rendszerek egyértelműen EU-s finanszírozástól függenek, főleg az AMIF és az ESF, ezek az alapok, de az ESF alapvetően, a szociális alap alapvetően nem bevándorlókról szól. A lényeg az, hogy mindig legyen megfelelő likviditás a helyszínen, amikor azt fel kell használni. Ehhez az kell, hogy az AMIF megerősödjön, szinergiákat kell javítani. Az egyéb alapoknak is vannak különböző kezdeményezései ebben a témában. Most ezeket kéne összefogni, úgyhogy egy EU-s e stratégiai keletkezzen belőle. És nagyon fontos az is, hogy a civil társadalom, illetve a helyi és regionális önkormányzatok is részt vegyenek a folyamatokban. Az új MFF-ben nagyon szeretnénk, hogyha már egy kiegyensúlyozott javaslat lenne ezzel kapcsolatban. Még egy dolog, ez az tényleg az utolsó gondolatom, ez egy politikailag nagyon érzékeny kérdés. A regionális és helyi önkormányzatok számára, és az ott dolgozó képviselők számára nagyon nehéz dönt, döntéseket hozni, hogy hogyan használják fel a szociális alap forrásait, integrációs, tehát migránsok vagy menekültek integrációjára, integrációs projektekre. Tehát jó lenne, hogyha meg lehetne azt oldani, hogy meg kell azt nézni, hogy pontosan hogy néz ez ki, tehát milyen incentívák vannak. Azt gondolom, hogy politikailag inkoreknek kell lennünk, hogyha fel akarjuk alaposan tárni azt, hogy melyek az igazán rászoruló csoportok. Ezt kéne valahogy megoldani. Köszönöm még egyszer ezt a tanulmányt, nagyon hasznos ez a munkák szempontjából, és mondom, nem sokára fontos döntéseket fogunk hozni a források odaítéléséről, és szerintem ez alapfont, alapvető fontosság, hogy meg legyen a szükséges finanszírozás. Elnök, köszönöm szépen. A többi frakciótól nem látok senkit, úgyhogy Dominik Mártán következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tanulmány bemutatását, amely, az, amely a menekültek integrációjára szól három országban. a jelenség archetipusa ezekben az országokban látható leginkább, hiszen arra fele haladnak át a menekültek. Köszönöm, hogy intellektuális szempontból ennyire őszinte ez a jelentés, vagy ez a tanulmány. Sokat mondóak a számok, de hát alapvetően kevés a menekült és sok a gazdasági migráns. Legalábbis a számokból ezt látom. Köszönöm. azt is kimondta, hogy ez a három ország, ez, ezek az országok olyan országok, ahova egyrészt, amelyik, be, be, be, amelyik kapuk, de valójában ezek nem csak kapuk ezek az országok, hanem átmenő állomások is. A regularizáció annak a nevében történik, vagy ezt azért kérik a bevándorlók, hogy utána elmehessenek egy másik országba. Görögország és Olaszország sokat tesz ezért. Hát két lehetőségük van, vagy bezárják, és ha úgy látom, ez, ha jól látom, akkor Magyarországon is ez a helyzet, tehát sok esetben bezárják eh, ezeket a lehetőségeket. illetve lezárják az ország határát. Nos, a Vörös Kereszt európai vezetőjét, illetve egy afrikai urat is meghallgattunk itt, aki a migránsokat képviselte. Nos, azt hallottuk, hogy 60 millió milliós embertömeget jelentenek évente a migránsok és a kutatások azt is mutatták, hogy ebből 10 százalék, azaz 6 millió azzal a céllal indul el otthonról, hogy Európába érkezzen. A vörös kereszt pedig ugyanazokkal a szavakkal élt, mint önök, integráció, ezt a szót használták. A vörös keresztnek három prioritása van. Egy, integrálni kell. Kettő, munkát kell találni. A harmadik pedig, sokkal érdekesebb, a család egyet, egyesítést kell megoldani. Ezt azt gondolom, hogy ez megfelelően válaszol arra, amit Rosfor úr mondott, ezek az emberek mikor tudnak hazamenni? Ez, ha igazi menekültről van szó, az nyilván haza akar térni. Az integráció szó engem zavar. Én az asszimiláció szót jobban kedvelem. Miért zavar engem az a szó, hogy integráció? Ezek az emberek megérkeznek, és minden estül szeretnénk önket integrálni, a szokásaikkal, hagyományaikkal együtt. Ez azt jelenti, hogy különböző közösségek alakulnak ki. Miről van itt szó? Ezek olyan emberek, akiknek megvannak a hagyományaik, hogyha az Rómában tégy úgy, mint a rómaiak, ezt mindenki tudja. Tehát nem integrálni kell, hanem asszimilálni. És azt hiszem, hogy itt egy koncepcióból indultak ki. Arról beszéltek, hogy a nép, a közvélemény rosszul reagál. De miért reagálna rosszul? Így reagál. Ez miért rossz? a magyar reakció miért lenne rossz reakció? Nem értem. A magyar kolléga elmondta, hogy Magyarország azt teszi, amit tud, azzal, amilyen van. Ez a reakció, ez egy legitim reakció. Aztán Európa ellenes mozgalmakról is beszéltek. Mi az, hogy Európa ellenes mozgalom? Ezek olyan emberek, akik azzal szembesülnek, hogy az EU ami egy nagyon technokrata szerkezet, esetleg rossz döntéseket hoz. De, de, Európa van, létezik, több ezer éves hagyománya van. Miféle európellenes mozgalomról beszél? Nem lehet Görögországot egyik pillanatról a másikra megszüntetni, és eltüntetni a térképről. Szerintem ezek legitim reakciók. Ön egy technokrata struktúrát képvisel az Európai Uniót. Ide tartozik a bizottság, biztosostul, akiket senki nem választott meg, akik az Európai Parlamentnek, parlamentnek mindenféle jelentéseket, szövegeket küldenek, csak azért, hogy azt validáljuk, rábólincsunk. Szerintem ezek a reakciók legitim reakciók. És tisztelt asszonyom, miután ön adta itt elő ezt a tanulmányt, elnézés, hogy ilyen bután kell föltennem egy kérdést, de hogyha ezek az emberek nem Görögországon, Olaszországon és Magyarországon keresztül menni, jutnának el, hanem mondjuk az ön lakásán keresztül, ön ennek örülne? Nyilván önnek is lenne egy reakciója. Nyilván legitim lenne ez a reakció mert a hálószobája, a hűtőszekrénye, a gyerekei nyilván megszenvednék ezt. És ez az ön kötelessége, mint családanya, hogy valamilyen reakciója legyen. Negatív attitűdök elleni küzdelem. Erről beszélt, illetve, hogy több európai finanszírozást kérjünk. Mindjárt vége van, elnök úr. 5 perc vagy 7 perce beszélek? Tehát több európai finanszírozást kérnek, de ezt ki fogja fizetni? Kinek a zsebéből veszik ezt ki? Hát mindig kell egy megoldás, vagy megoldás javaslat, és értem a magyar kollégát, ezt Rosfor úr is mondta, egyes megoldás, fordítsuk vissza ezt a e, áradatot. Nem a szép szemünkért jönnek ide, az is világos, hogy miért mennek át dolgozni egy másik országba az emberek, talán azért, mert mondjuk magasabb az a alapfizetés. Nos, még egy megoldás csíra lenne, ezek az emberek maradjanak ott, ahonnan elmentek, a származási országban, ezt a fejlesztési segélye lehet megoldani. Beszéltünk arról, hogy integrálni kell, vagy asszimilálni. Szerintem okos fejlesztési politikákat kell mindenképpen finanszírozni, mégpedig a származási országnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Hárman szeretnének még hozzászólni. Most, hogy a frakciókat meghallgattuk, azt kérem, hogy mindenki két percbe foglalja össze a, hozzá az elmondani valóját, hogy választ halljuk, meg tudjuk hallgatni. Négyen kértek szót. Tomás Mann úr. Köszönöm szépen, Németországból érkeztem, és egy magyar képviselő mellett, Ádám barátom mellett ülök. Kedves Ádám, hogyha tényleg úgy lenne, hogy megértjük egymást, akkor azt mondanám, hogy hát ez sikerülni fog. Nézzük csak meg, 2015-ben a Németország befogadta a menekülteket, azokat, akik megragadtak Magyarországban akkor, a magyar hatóságok a németeket kérték arra, hogy tegyék meg ezt a lépést. Mi, meg, mi megfizettük ennek a határát, a, a, a, az árát, mi büszkék voltunk arra, hogy mi egy befogadó kultúra vagyunk. Most nem mondjuk, ne kelljen azt mondani, hogy már nincsen befogadási kultúra, de egyetértek veled abban, hogy differenciálni kell. Menekültek, menedékesek, illegális bevándorlók, bevándorlók, gazdasági bevándorlók. Tehát nekünk, a politikai felelősenek azt kell mondanunk, hogy legyünk árnyalt, fogalmazunk árnyaltan, nem lehet mindent egy kalapá venni annak idején a Brando Benifei jelentés vitás, vitája során én voltam árnyék jelentéstevő a néppárt részéről, nagyon jól együttműködtünk, kompromisszumokat értünk el, és erre büszke vagyok. Azt remélem, hogy sokan, akiknek mindenféle fenntartásaik vannak, az úgynevezett legális reakciókkal kapcsolatban, hát ez teljesen butaság. Nézzük meg, hogy milyen körülmények között laknak a kíséret nélküli kis, kiskorúak. Mi van azokkal, akik önkéntes munkát végeznek? Én szerintem ez mind helyes az az önkéntes munka. Nem engedhetjük meg, hogy radikalizálódjanak az emberek. Igen, igazságosan osszuk el a menekülteket, de legyünk szolidárisak és ne jöjjön létre visegrádi csoportosulás az EU ellenében. Ez nem jó. Együtt kell dolgozni, együtt kell megoldást találni, a szolidaritásról beszélünk, a kvóták közös elosztásáról, illetve a költségek közös elosztásáról is. Máshogy nem működhet, csak így van esélyünk. Ez, erre szerintem nagyon jó volt, hasznos volt a tanulmány. Szolidaritás. Igen közös tervisés. Igen, de ne csak arra figyeljünk, amit kis csoportok hangosan kiabálnak. Egyrészt ezek nem olyan erős csoportok, másrészt a radikalizációval szembe kell menni, harmadszor pedig a szolidaritásra épül az egész Európai Unió. Csak közösen tudjuk megoldani ezt a problémát. Nem új kerítéseket kell építeni, hanem közösen kell megoldást találni, és próbáljunk többségi megoldások alapján dolgozni, és ne vétózzunk és ne feküdjünk keresztbe a közös döntések ellenében. Sajnos csak két percem van, ennél többet nem tudok bele surítani. Köszönöm szépen. Réber asszony. Réber asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tanulmányt és az önök prezentációját. 2000 év eltelt azóta, hogy Rómában megjelentek az emberek, úgyhogy át kell vennünk azt, ami jó volt a római birodalomból, de azért ezt igazítsuk a 2017-es, 2018-as évek feltételeihez. A tanulmányjal van egy problémám. Rosfor úr és Benifej kollega is elmondta már ezt. Először is hadd mondjam el, hogy ami ezzel a három országgal történt az elmúlt években, ez teljesen váratlan volt. Ez nagyon egyedi eh, szituáció. Tulajdonképpen ezek az ország, országok ilyen hatalmas bevándorlási hullámmal, migrációs hullámmal nem voltak, nem konfrontálódtak, és persze, hogy nem voltak felkészülve rá. Persze, itt sokat dolgoztuk az integráción, a menekültek integrációján, Benefei eh, úr jelentéséről beszélek, én Alde jelent, árnyék jelentéstevő voltam, de ezzel egy időben, amikor arról beszélünk, hogy fogadjuk az embereket és integráljuk őket, ez azt jelenti egyrészt, hogy tudásra van szükség, és egyes országok, amelyek még előtte nem kerültek ilyen helyzetbe, nem fog az ülükbe hullani ez a tapasztalat az égből. A másik dolog pedig pénz, pénzre van szükség. És ami engem aggasztott annak idején, amikor az Európai Bizottság szolidaritást kért a tagállamoktól, teljesen egyetértek, szolidaritásnak lennie kell, de ami engem aggasztott akkor az az volt, hogy az Európai Bizottság maga nem volt hajlandó segíteni ezeknek az országoknak. Hogy segítsen az NGO-knak, a hatóságoknak, hogy hogyan kell fogadni ezeket az embereket, és elmagyarázni, hogy milyen típusú integrációra van szükség. Oktatás, egészségügyhez való el, hozzáférés. Az Európai Bizottság mennyi pénzt költött erre a kivételes eseményre, ami néhány évvel ezelőtt történt. Köszönöm szépen! Sojdrova asszony, két perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, hadd mondjam el, hogyan menekültekre, én mint emberekre tekintek, nem mint számokra. A szolidaritás, ez magától értetődik. Ebben a migrációs hullámban, amivel szembenézünk, elsődleges szempont a biztonság. Ezt el kell mondanom a biztonságot nem lehet elválasztani a szolidaritástól. Mindazonáltal hadd mondja köszönetet ezért a tanulmányért. Ez a tanulmány egy nagyon fontos kiinduló pont, de aktuális információkra van szükségünk. Most a 2017-es évben nem áll meg a helyzet, hanem alakul, foly, fejlődik dinamikusan, hogy az integráció sikeres e, vagy ahhoz, hogy sikeressé tegyük, ahhoz aktuális információkra van szükség, eh, ahhoz, hogy ezeket lássuk, hogy ezeket az embereket hogyan lehet a munkaerőpiacon vagy az oktatásba betagolni. E, Itt a görögországi e, adatok alapján nem igazán jól e, működik ez. Még mindig vannak táborok, olyan befogadó állomások, ahol tartózkodnak ezek az emberek, és ezek az emberek nem járnak iskolába, nem képzik magukat, nem mennek tovább, és nem mennek haza sem. Tehát mindenképpen szükséges ezt a problémát az adatok szempontjából is vizsgálni, a 2014-es adatok szempontjából is, na de hát most 2018 van, és mindig az aktuális helyzetet kell szem előtt tartanunk amely szerintem bonyolultabb, mint ahogy ezt ez a tanulmány felmutatja. Köszönöm szépen, Morvai asszony. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy Thomas Mann úr alaposan félreértette, ami történt 2015-ben úgy tesz német emberként minthogyha óriási nagy szvességet tettek volna magyarországnak azzal hogy azt a több százezer menekültet menedékkérőt vagy migránst voltak kedvesek befogadni átvenni tőlünk akiket önök hvtak meg. Merkel asszony, az önök államának a vezetője, és a Willkommen feliratot tartó német emberek voltak azok, akik odahívták ezt a sok százezer embert, magyar részről senki nem hívta őket, a magyar embereknek tengernyi szenvedésben volt részük akkor, amikor megrohamozták a keleti pályaudvart, megrohamozták a vonatokat a különböző városainkban, a főtereinket, Szegedtől kezdve sorolhatnám a városokat, amikor éjszakánként felébresztették a tanyavilágban a 80-90 éves egyedülálló asszonyokat, köszönjük szépen, megvolt a magunk tapasztalata, nem kérünk többet belőle, ne tegyenek úgy, mintha szívességet tennének azzal, hogy úgymond átmehettek önökhöz, önök hívták őket, akkor fogadják is őket, ha jónak látják, mi nem kérünk a migrációból. Ön úgy beszélt most, minthogyha azokhoz az ellenzéki pártokhoz beszélne, akik április 8-a után át akarják venni a hatalmat Magyarországon, tudjuk, hogy önök németországban tisztelt a kivételnek illetőleg itt az európai unióban már nagyon várják azt amit mann úr volt szves itt őszintén megosztani a résztvevőkkel hogy hagyjuk abba a vétózást ne legyen most már magyarország akadálya annak hogy mint a kés a vajban menjen az a gyalázatos migrációs politika amit merkel asszony és az európai unió kitalált és rákényszertett Európára. Én nagyon bzom abban, hogy a magyar embereknek lesz annyi bölcsessége és belátása, hogy nem fogják hagyni, hogy az önök vágya teljesüljön. Isten óvja és vezesse Magyarországot. Köszönöm szépen. Je laissé maintenant 5 euh, minutes. Most pedig 5 percre megadám a szót a válaszadásra számelyik asszonynak. mert elég sok kérdést kapott. Nyilván az összesen nem tud válaszolni, de azért próbálja meg, kérem. I'm really interested in this. Köszönöm szépen. Szeretném aláhúzni, hogy egy tanulmányt készítettünk. De nem ideológiai jelentést. Adatokat elemeztünk, adatokat elemeztünk, információkat értékeltünk ki. Olyanokat, amelyek hozzáférhetők voltak. A terminológiát próbáltuk tisztázni, tehát hogy miről is beszélünk. A tanulmány a menekültek integrációjáról szól. Görögországról, Olaszországról és Magyarországról készítettük a tanulmányt, és fontos volt a menekült és a menekült, menedékkérő közötti különbség, hiszen a menekültnek joga van ott maradni a célországban, és joga van a szolgáltatásokat igénybe venni, mert elismert menekültnek minősül. Ez azt jelenti, hogy üldözés, háború, éjség elől menekül. A menedék kérő egy másik téma. Ők kérvényt nyújtanak be, hogy elismerjék őket, megérkeznek egy országba, utána egy eljárás következik az érkezési országukban, benyújtanak egy kérvényt, hogy elismerik-e őket menekültnek vagy nem. Ez időbe telik, ez alatt az idő alatt ezeknek az embereknek valamilyen lakóhelyre van szükségük. És minél gyorsabb az eljárás, annál jobb. Hiszen, hogyha elismerik őket, akkor elkezdhetünk keresni olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik az integrációjukat a munkaerőpiacon. Ha az eljárás nagyon hosszú, nem tudnak dolgozni a legtöbb országban, és akkor például nyelvet kell nekik tanítani, vagy megkérjük őket, hogy önkéntes munkát végezzenek. Szeretném aláhúzni, hogy a fogalom meghatározás világos, hogyha menedékkérőkről beszélünk, akkor az egy dolog, ha menekültekről beszélünk, az egy másik dolog, és hogyha migránsokról beszélünk, az megint egy dolog, hiszen csak a migránsok esetében beszélhetünk, tehát a migránsok csoportjairól, akikről még nem tudjuk, hogy melyik kategóriába tartoznak. A tanulmányunk a meglévő adatok alapján készült, és néhány megkérdezés alapján nem tudtuk pontosan felbecsülni, a befogadás és integráció költségeit az említett három országban. Csak abból tudtunk kiindulni, amit láttunk, hogy milyen támogatást kaptak európai alapokból. A visszatérítési politikák tekintetében ezek általában nem a menekültekre vonatkoznak, a menekülteket nem lehet visszatéríteni a származási országukban, mert ott veszélynek vannak kitéve. Tehát tisztáznunk kell, hogy miről beszélünk. a negatív hozzáállás és a rossz hozzáállás. Én negatív hozzáállásról beszéltem, ami azt jelenti, hogy a tanulmány alapján bizonyos emberek negatívan viszonyulnak a menekültekhez, a migránsokhoz, és ez elmagyarázható, ez érthető, hiszen óriási mennyiségű menedék kérő áramlott be az országokba, kis országokba, tehát természetesen elmagyarázható, megmagyarázható, hogy miért vannak negatív attitűdök. Tehát én nem ítélkeztem, hanem megjegyeztem. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, a friss információ. Ezt a tanulmányt tavaly készítettük. Azt hiszem, hogy 2017. júniusig álltak rendelkezésünkre információk. Most vannak adataink 2018 elejéről, a beérkezésekről, és látjuk, hogy kevesebben érkeznek, de még mindig sok menedékkérő vár, hogy elfogadják-e kérelmüket, vagy nem. Tehát a problémák jelen vannak. A probléma az, hogy amíg nincsen döntés, addig ezek az emberek igazából lebegnek a bizonytalanságban, tehát nem tudják, hogy mit csinálják, nem tudnak dolgozni, és el kell gondolkozni, hogy milyen politikát folytathatunk abban a tekintetben, hogy bizonyos projektekbe bevonjuk ezeket az embereket. Igenis hozzájárulhatnak a helyi önkormányzatok tevékenységéhez. Azt hiszem, hogy itt most befejezem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő ülésünk március 27-én lesz itt. 14.30-kor kezdődik, köszönet a tolmácsoknak a munkáért. Kellemes estét kívánok!